We are here in a joint... Uh, azt bejelenthetem, hogy együttes ülést tartunk a gazdasági és a Polgári Szabadságjogi Bizottság részéről, és szavazni fogunk méghozzá az Európai Unió területére belépő, illetve az azt elhagyó készpénz témájában. Nagyon pozitív és sikeres volt a trialógus. trialógus. Aguilarról volt az egyik előadó, a két társelőadónk van, meg lehet nekik adni a szót, hiszen ez az előjoguk. De látom Juan Fernando testnyelvén, hogy szólni kíván. Igen, csak annyit, hogy megköszönöm a kollégáknak, akik segítettek bennünket, és akik mutatják, akik arra hajlandóak, hogy ezt a kompromisszumot támogassák. Nagyon hosszúra nyúltak a tárgyalások, és megmutatjuk az Európai Unióban mennyire fontos a határokon átlépő készpénz áramlásának az ellenőrzése, illetve az alapjogok tiszteletben tartása. Tehát nagyon röviden de asszonynak is köszönöm az együttműködést, és mindenkinek köszönöm a munkát. Hosszú út vezetett idáig. Elnök, igen, köszönöm, hogy ezt megköszönte, mert tényleg sikeres munka volt. Bizonyítéka ez a jó intézményközi együttműködésnek, illetve a két szakbizottság közötti jó együttműködésnek együtt erősebbek vagyunk, és sok mindent elértünk, pozitív eredményeket értünk el a tárgyalások alatt. Ha nem kívánja kiegészíteni a Libe szakbizottság elnöke, nem, akkor a tesztszavazást megejthetjük. Megnyitom a szavazást, mondja az elnök úr, elektronikusan. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Rendben zajlott. Akkor az intézményközi tárgyalások keretében elfogadott szövegről fogunk név szerint szavazni. Megnyitom az elektronikus szavazást. Vote is closed. 68 in favor, no uh, vote against, 4 abstention. 68 mellette, nulla szavazat ellene, négy tartózkodással elfogadtuk a szöveget. Gratulálok a két előadónak és a titkárságnak megköszönöm a munkát a tárgyaló csapatnak is. Köszönjük szépen a Libe szakbizottság kollégáinak, hogy eljöttek, mi pedig visszatérünk az Ekon szakbizottság szavazására. Change in the machines. So But we have to vote still the other OPEPs, no? Where, where, where is?